Um, Hölgyeim és uraim, nagyon fontos és komoly téma van a napirendem, 11-es napirendi pontjanánt, energiahatékonysági címkézés. No hát, Képviselőtársaink beterjesztettek több mint 500 módosítót a jelentéstervezethez. Dario Tamburano jelentéstevőnk, egyik legfontosabb jelentés ebben a ciklusban. mert nagyon-nagyon komolyan veszük az energiahatékonyságot, és ennek a legutóbbi címkézés nagyon fontos gondolat. Az Európai Unió egészében érvényesülnie kell világos szabályokkal a átlátható módon az állampolgárok számára, ez nagyon-nagyon fontos. Azt szeretném tehát, hogy Dario Tamborano kollégánk kezdje el ezt a nagyon fontos eszmecserét. Parancsoljon! Grazie Presidente, buongiorno. Köszönöm, elnök úr. Jó napot, sőt jó délután kívánok mindenkinek, aki akár online követ minket. Nos, most zajlik a tárgyalási eljárás az energia címkézésről, és köszönetet szeretnék mondani annak a 63 kollégának, akik majd, hogy nem 700 módosítót nyújtottak be. Fontos megerősítés ez a kollégák részéről, hogy erősítsük meg az eredeti jogalkotási javaslatot, és korrigáljuk is. Nos, itt fontos módosítási javaslatokat kaptunk, a módosítók egynegyede. We had some problem. Elnézést, gond van a tolmácsol rendszerben. Egyes nyelveken. Nem minden nyelven van gond, egyes nyelvekben, mintha nem lenne tolmácsolás. Kérem. Kicsit lassabban beszéljen egyrészt. Ön, mint előadó, kérem kezdje újra. Az elejétől, ha kérhetném. Köszönöm. És akkor újra indul az ideje is, persze. Yeah, now. Yes, please. Buon pomeriggio a tutti. Mindenkinek kellemes délutánt kívánok azoknak is, akik online követik a munkánkat. Zajlik tehát a tárgyalási folyamat az energia címkézés kapcsán. Köszönetet szeretnék mondani annak a 63 kollégának, akik majdhogy nem 700 módosítót nyújtottak be. Ez fontos megerősítése a kollégák azon szándékának, hogy lépjünk túl a kezdeti jogalkotási javaslaton, ezt erősítsük és gazdagítsuk több ponton is. Az első jelentéshez képest módosítási javaslatokat kaptunk, és a módosítók több mint egy negyede teljes mértékben új szöveget fogalmazott meg a hozzájárulásokkal együtt, a kritikákkal együtt, alapvető javításokat tudunk eszközölni. Célom az, hogy koordináljam a hozzájárulásokat, és olyan álláspontot alakítsunk ki, amely a széles többségét képviseli a szakbizottságnak, ugyanakkor világos ambíció jellemzi, amelyre szükség lesz akkor, amikor a parlament képviselőjeként elkezdünk tárgyalni a tanácssal. A javaslat számos része szorosan összekapcsolódik és egy szerves és széleskörű egyetértésre találó álláspontot kívánunk kidolgozni. A polgárok védelme, a trust és a jövő felé való kivetítés, a smart, valamint a papír mentesség fontos, hogy teljes mértékben részét képezzék ennek a végső javaslatnak a főpontok. A módosítók nagy része a javaslat neuralgikus pontjaira irányul, a címkézés, a reszkáling, a hetes cikk, a hármas cikk, a disztribútorok kötelességei, a delegált jogi aktusok, 12-es cikk és a definíciók, 2-es cikk. Ezek az 50%-át teszik ki a benyújtott módosítóknak. Vannak kreatív javaslatok is, amelyek arra irányulnak, hogy a piac felügyeletét erősítsük meg, a polgárok bizalmát szerezzük vissza, és valóban alkalmazzuk ezt a rendeletet 5-ös és 6-as cikk. A 7-es cikket illetően láthatjuk, hogy milyen kompromisszum születik majd. Most még korai lenne ezt előre jelezni, de az a kívánatos, hogy két fontos prioritásra irányuljon a vita. A reszkeling folyamat, és egyfajta reszet megvalósítása, amely nem eredményez drámai változást a jelenlegi helyzethez képest. Maradjunk realisták, de nem szabad szem elől a célt, a polgárok, fogyasztók igényeit hogy a címkézési rendszer világos és hatékony legyen. A többre való igény mindenféleképpen fékezi az információk következetességére irányuló igényt. az adatbankra is sok módosító irányult, ugyanakkor Egyesek ennek a kiterjesztését nem tartják kívánatosnak, vagy a végrehajtását nem tartják elsőleges fontosságúnak. Fontos a rendelet sikeressége szempontjából, hogy egy digitális rendszer valódi támogatást adjon a felügyeleti hatóságnak, és gazdagítsa a tájékoztatással a polgárokat is, például az energia megtakarításban rejlő lehetőségeket illetően. Itt egyes információk titkosításáról is szó esett, amelyek technikai jellegűek vagy kényesebbek. Voltak érdekes módosítók, mely szerint egy átláthatósági platformot kellene létrehozni, és azon sokkal könnyebben lenne hozzáférhetővé tenni dokumentumokat, információkat, amelyek már most is nyilvánosak, de nehezen hozzáférhetőek. Nagyon jó, hogy láthatjuk azt az akaratot, hogy a piacfelügyeletet javítani kell, és a nem megfelelő termékekkel szemben védelmet kell kiépíteni. Az érdekeltek aggodalmukat fejezték ki a jelenlegi felügyeleti rendszer hatékonyságát illetően. Ez a politikai figyelem optimistává tesz, hogy megállapodásra tudunk majd jutni például az információ mozgás erősítését illetően a nemzeti hatóságok között, a fogyasztó jobb védelmét illetően, illetve a bizottság erősebb szerepét illetően ezen eljárások koordinációjára vonatkozóan az uniós piacon. Még néhány elem amelyet ma szeretnék kiemelni, és amelyek nagyon fontosak a vita szempontjából. Nagy az egyetértés azt illetően, hogy a címke mindig erőteljesen látható legyen azok szemére, akik az üzletbe mennek, és világosan látható legyen az energiafogyasztás, az abszolút energiafogyasztás minden egyes termék esetében. A rendelet valódi célja az EU nagy szakpolitikájával összhangban, összhangban a totális energiafogyasztás csökkentése. Ki kell emelni, hogy az energiahatékonyság csupán egy eszköz annak érdekében, hogy ezt a célt megvalósítsuk. Nagyon kedvezőnek ítélem azt a tényt, hogy van egy körül egyetértésre találó kérelem hogy konzultációs és részvételi mechanizmusokat erősítsük meg, erőteljesebben vonjuk be mindezekbe a parlamentet, és a végrehajtást is megfelelően monitorozzuk. Fontos a papír alapú dokumentumokról a digitális alapú dokumentumokra való áttérés, és ez nagy előrelépést jelenthet a tájékoztatást illetően a polgárok felé. Ez a költségeket is csökkenti, és ezen kívül az európai célokkal és összhangban van már, ami a természeti erőforrások fogyasztásának csökkentését illeti. Kész vagyok tehát a kollégák felé bármikor a vitára, az eszmecsére a következő napokban annak érdekében, hogy a végső álláspontunk kiegyensúlyozott, ugyanakkor ambiciózus is legyen, és hosszú távon képes legyen az EU érdekeinek védelmére az energiapolitika területén. Köszönöm. Köszönöm szépen jelentéstevőnknek. Első hozzászólunk a néppárt részéről, Rajl kollega. Árnyék előadóként. Igen, köszönöm. Tehát először is szeretném a kezdődő együttműködést megköszönni. Remélem, hogy a megfelelő idő kereteken belül sikerül befejezni a munkát. Nem lesz nehéz, könnyű, a legfontosabb az lehet, hogy egy egyszerű szabályozás jön létre, ne legyen túl sok bonyolult ö, szabályozás, legyen kevesebb, de hatékonyabb. Utóbbi azt is jelenti, hogy a, az ügyfelek, a, a, a fogyasztók számára jön létre egy olyan eszköz, amely révén elérjük azt, amit szerettünk volna, tehát hogy energiahatékonyság növekmény legyen. Azt is jelenti persze mindez, hogy a vállalatok és a kereskedő cégek is vállaljanak részt ebben, és legyen számukra átlátható a feladat. Izgalmas pontok ezek. Aztán az újra eszkalálódás címszava alatt pontban arra kell figyeljünk, hogy nehogy egy túl lelkes, részletes szabályozással olyan bonyolultá tegyük a végrehajtás, hogy kivitelezhetetlen legyen. A lehető leghamarabb át kell állni minden címke szintjén az új rendszerre, mert az egyes termékeknél éppen az elmúlt években fektettünk be új címkéket, például a fűtés eszközöknél. Itt pragmatikusabb válaszokra és megoldásokra van szükség. Mikor lépjen be a bizottság? Ez is érdekes kérdés. Mindig, vagy csak akkor, hogyha az A és B termékcsoportok átállítására van szükség. Aztán a határidők esetében mikor kell átállni. Nyilván jó, hogyha nem holnap után lesz ez a dátum, hanem egy kis időt engedünk meg a résztvevőknek. Az öt éves időszakot tudnám elképzelni realistaként. Aztán kritikus fontosságú az adatbank kérdésköre. Úgy gondolom, egészen mai napig egyetlen senki sem tudta bebizonyítani, hogy mi miért olyan sürgető ez az adatbank, és milyen hasznot hoz. Nagyon szép lehet persze a gondolat, pénzbe kerül, ráfordítás igényel, fenn kell tartani, a bizottság részéről is gondozni kell, és felmerül a kérdés, mi értelme van. Többször előadtam ezt, és újra elmondom. Egy bevizsgálási jelentés egy termékre vonatkozóan általában egy dossziét jelent, vannak olyan gyártók, akik mondjuk 25 ezer terméket forgalmaznak, elképesztő mennyiségű adatra lesz szükség, ha az adatbankba regisztrálni kell. Gondolj benne 25 ezer dossziét megnyitni egy-egy adatbankban. És nem látom a szükségességét bizonyítva. Voltak más államok, Ausztrália, Új-Zéland, Kína, amerikai államok, a bevezettek rendszereket, de olyan ilyen hatalmas ráfordítással? Hát nézzük meg, hogy működnek ezek máshol, és hogy nálunk vajon. Ugye itt egyes államokban csak egy hatóság, ezekben az öt államokban egy állami intézmény vizsgál egy nyelven működik, nálunk meg ugye 28 állami rendszer működik sok nyelven. Tehát talán el tudunk mondani egy ilyen adatbank működtetéséről, az eredményessége és hatékonysága nem kérdéses ennek a rendszernek. Megvannak a gyenge pontjai, dolgozzuk le a gyenge pontokat, és ne bonyolítsuk tovább az egészet, és együk még bürokratikusabbá. Köszönöm. Uh, thank you very much, colleague. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Az SND nevében Kirton a Darlin asszony az árnyékjelentés tevőt helyettesíti Werner asszonyt. Köszönöm szépen, elnök úr. Martina helyett szólok, sajnos ma nem tudott eljönni, és ezért elnézést kér. Szeretnénk megköszönni az előadónak erőfeszítéseit. Nagyon összetett keretrendeletről van szó, 15 terméktípus szabályoz, ezért nagyon nehéz az egyensúlyt kialakítani az általános és a termékspecifikus megközelítés között. Ami magukat a módosítókat illeti, hetedik cikk a címke méretváltoztatásáról. Ezzel kapcsolatosan sok a módosító számunkra. Nagyon fontos, hogy különbséget lehessen tenni arról, amikor az összes termékcsoportról van szó, vagy a jövőbeli méretváltásokról. Ez minden címkére vonatkozna a piacon, egy 8G skálán egységesíteni őket. A 3-as plusz osztályt szüntetné meg ez a szabályozás. Többen pontos határidőket határoztak meg a méretváltásra, de nagyon gondosan kell eljárnunk, mert hogyha nem egyértelmű az első méretváltásra a határidő minden cikre vonatkozólag, sok termékcsoportban az A plusz osztályt akár a következő tíz évig is megtarthatják. Az első méretváltás után a következőknek csak akkor szabad megtörténniük, ha eléggé hajló, előre haladt már a technológia. Azok a triggerek, amelyek azt meghatározzák, hogy mikor legyen a következő méretváltás, ezek most vita tárgyai. Ez a két top kategóriának a benépesítésétől is függ. Szeretnénk azt biztosítani, hogy a stabilitás megmarad, és az újra méretezett címkék tíz évig változatlanok maradhatnak. Ami az üre kiüresedett osztályokat illeti, majdnem minden frankció amellett van, hogy vagy mindkét legfőső besorolás üres maradjon, vagy a kettő közül az egyik. Az SZND megközelítése egységes, vagy egy vagy két osztály maradjon üres, hogy ne zavarjuk össze a fogyasztókat, de szerintem jó kompromisszumot fogunk találni az előadókkal és az elnyék előadókkal. Ugyanez vonatkozik a kereskedőkre, hogy mennyi idejük van a régi címkék leváltására újakkal. Egy héttől egy hónapig minden felmerült, itt is nem lesz gond a megoldás. Ami a delegált és, és végrehajtási aktusokat illeti, a nagy többség a delegált aktusok mellett van, az SZND is támogatja ezt. A benyújtott módosítók azt jelzik, hogy a frakciók többsége a bizottság javaslatát támogatja az árnyék jelentéstevő következő ülésén, a részleteket meg kell majd beszélnünk. Számunkra ezek a legfontosabb kérdések egyelőre. Most az árnyék jelentéstevőkön az elő, előadó múlik, hogy jó kompromisszumot találjanak, amit a többség, a legnagyobb többség tud támogatni különböző frakciókból, hogy a parlament eh, pozíciója erős legyen a tanácssal való tárgyalásokon, ez biztos, hogy kemény tárgyalás lesz. Bizonyos vagyok abban, hogy jó kompromisszumot találunk. Köszönöm mindenkinek, aki részt vesz ebben a munkában. Márten a nevében elnézést kérek, hiszen nem tudott eljönni, hogy személyesen mindezt elmondja. Köszönöm szépen. Következő előadó az árnyék előadója az ALDE frakciónak, van egy Félig de Parker. After the information, I am Frederick Federley. Frederick Federley vagyok. Igen, itt átalakulunk egyikből a másikba, de nem érdekes. Köszönöm, hogy szót kaptam. Köszönöm az előadónak, és köszönöm az előadónak is a munkáját. Nagyon konstruktív egyeztetések folynak, ez mindig nagyon jó. Ahogyan tegnap és tegnap előtt is bemutatta az egyik cikket, amiről vitáztunk, illetve hogy ez bizonyította, képesek vagyunk a kompromisszum keresésre. A liberálisok nevében, és ezt már egyébként korábban is említettem korábbi felszólalásaimban, a liberálisok számára egyértelmű, hogy olyan címkéről van szó, amely egy, egyértelműsít dolgokat a fogyasztó számára, jobb táj, jobban tájékozott döntést kell tudniuk hozni, mint korábban. Az energiahatékonysági osztályokat is eh, úgy kell kialakítani, hogy pontosan tükrözzék, mennyire energiahatékony egy termék. ezt a fajta információt kell a címkének tartalmaznia. A régiről az új rendszerre való átállást minél könnyebbé kell tenni, mind a gyártók, mind a kereskedők számára. Ezért az átalakítás, az újra méretezés úgy kell ezt kialakítani, hogy megfelelő határidőket határozzunk meg, de azt is biztosítani kell, hogy megfelelő idő legyen arra, a kiskereskedőknél, hogy megfeleljenek az új, újonnan kialakított címkéknek, az új rendszer szerinti címkéknek, de az is fontos, hogy pontos információt tartalmazzanak harmadszor. Természetesen a rendszerbe vetett bizalmat sem szabad megingatni, a piacfelügyeleti hatóságoknak el kell tudniuk végezniük a dolgukat, Tudjuk, hogy nincsen elég emberük ezeknek az ügynökségeknek, szeretnénk megkönnyíteni a munkájukat például egy adatbázissal. Tudom, hogyha van egy EU által kezelt központi adatbázis, ez nem mindig a legjobb megoldás, ezért egy, egy javaslatot is tettem, remélem a kollégáim ezt megfontolják. Azt mondjuk, hogy az információ a gyártóknál marad, a piacfelügyeleti hatóságokat kérdezhetik bizonyos kérdésekről, akár a bizottság, az piacfelügyeleti ügynökségek, vagy az állampolgárok is megtehetik ezt, illetve a forgalmazók. Ez egy javaslat lenne a részemről. Összességében úgy gondolom, hogy maradjunk a keretrendelet filozófiájánál, biztosítandó azt, hogy egyértelműek a jelzések a piacon, hogy a fogyasztók jól informált döntéseket tudjanak hozni, illetve hogy hogyan ellenőrizhetik, hogy minden jól működik ez, rugalmas és könnyű átállásra van szükség az újfajta címkékre. Ezek a legfontosabb prioritások a frakcióm számára. Köszönöm. Next speaker will be... Köszönöm szépen. Melkuszi Klatis a következő GUE nevében. Koordinátor is, meg, meg is, mind a kettő. Köszönöm. Szerettem volna megköszönni a jelentéstevőnek is a munkát, a kiváló munkát, melyet kifejtett, a kompromisszumos módosítókat, és a folyamatos próbálkozásait, erőfeszítéseit egyeztetendő az együttműködés a árnyék előadók és más frakciók között. A mi frakció módosító azzal a szándékkal születtek, hogy a címkézési rendszer úgy változzon, hogy az energia teljesítmény növekedjen, és a fogyasztónak is több védelmet nyújtson a rendszer. Konkrétabban támogatjuk azt, hogy elvessük a félrevezető címkéket, mint a CCC szimbólumokat. Tehát az a g való osztályozás alapján pontosan tudja, hogy miről van szó a fogyasztó, és tudatos döntéseket tudjon hozni. Az autó g való javaslatok, illetve a termékek újraosztályozása szerintünk jó hozzájárulás ahhoz, hogy támogassuk az innovációt, erősítsük az energiahatékonyságot, és a gyártókra, vállalatokra is nyomást gyakoroljunk jó irányba, bátorítsuk, hogy a szintre vigyék a termékek osztályozás hatóságát. Ami az skálázást illeti, szerintem újra azonnal el kell indani. Annál is inkább, mert 40%-a a termékeknek A és B között van már épp hogy fontos a GUA számára az, az javaslat, hogy új digitális adatbázis jön létre, amihez minden fogyasztó ingyenesen hozzáfér. Ennek az alapján kell minden információt megadni egy-egy termékről, minden olyan ö, információt, ami már ami azt ki a rendelve, már rendelkezésre is áll, és átláthatóbbá téve ezzel a, a működés, és a fogyasztó jogvédelem feltétlenül fontos csalás gyanúja esetén. Tehát világosan te kell vanni a, a félrevezetés és a csalás között a nagyvállalatok részéről előfordul tudni ez. Thank you very much, colleague, for your uh, remarks. Köszönöm szépen, kolléga, ezeket a megjegyzéseket. Következő felszólaló Bonafé asszony. Grazie, Köszönöm, elnök úr. Nagy mértékben egyetértek önnel, ez egy fontos keretjelentés. Itt ugye több mint 700 módosított nyújtottak be, ahogyan emlékeztetett Tambor úr is erre, akinek köszönetet mondok a végzett munkáért. Ez biztosan jelzi, hogy milyen nagy figyelemre számíthat a parlament részéről ez a javaslat, és tudatában vagyunk annak is, hogy nagy kihatása lesz mindez az iparra, illetve a piacra. Egyébként ez egy olyan javaslat, amelyet a nagyobb energia hatékonyság felé vezető út egyik állomásaként kell tekintenünk. Ugye ezt nemzetközi fórumokon is hangsúlyozta a célt Európa. Az energia ebből a fontu, szempontból lényeges. Ahogy a más kollégák is elmondották, a tudatosabb és orientáltabb választás az energiahatékony termékek mellett a fogyasztók részéről az ipart is ösztönzi az innovációra, az egyre jobb termékek előállítására energiahatékonysági szempontból anélkül, hogy bürokratikus terheket és pluszköltségeket hoznánk létre, ez kell, hogy legyen a fő cél. A versenyképesség fellendítésére most nincs más megoldás, mint az innováció, a kutatás, a termékek minősége, amelyek az energiahatékonyság céljait tiszteletben tartják. Ezen szempontokat érinti ez a jelentés, például az adatbank koncepciója is fontos, és más témák is a nagyobb átláthatóság irányába mutatnak a fogyasztók számára. Két szempontot szeretnék felvetni, amelyeket különösen fontosnak érzek. Az érdemi részt vizsgálva az egyik legkényesebb, vagy a legkényesebb téma az, amelyet nagy figyelemmel kell kezelnünk. Most ez bizonyosan a reszkeling, az újrabeosztás témája. Az elnyék vagy a frakciónknak azt mondja, hogy ez egy intelligens folyamat kell, hogy legyen, és a termékek energia beosztása érthető kell, hogy legyen a fogyasztó számára. Most, hogyha megné valós különbségtétel jön létre, akkor látni kell, hogy melyek a magas energiafogyasztású termékek, például a fűtőrendszerek esetében. Fontos tehát az innováció figyelembevétele minden egyes termék csoport esetében, hogy ne jöjjön létre egy közepes osztály, amely nagyon különböző energiahatékonyságú terméket foglal, termékeket foglalna magába, és ez a címke hasznosságát kérdőjelezné meg. Fontos a nagyobb átláthatóság a fogyasztók cél, mert ezt nem szabad aláásni, hiszen ez az egyik fő célkitézésünk. És a második dolog egy globálisabb szemszögből fontos az, hogy a szöveg még inkább összhangban legyen elvárásainkkal más környezeti, klímaügyi és energiaügyi szempontokat tekintve. A körforgásos gazdaságról jó ideje beszélünk. Jó lenne tehát, hogyha ez, a, ez ebbe a javaslatba kiegészítő információkat is belefoglalnánk, mint a nyomon követhetőség vagy a termékek élettartama, tehát a körforgásos gazdaságra vonatkozó információkat is. Uh, Van a további kérdés, vagy hozzászólás képviselőtem részéről? Nem látok. Hadd kérjem akkor Mary Donnelly asszonyt aki a DJ Energy igazgatója, hogy a bizottság véleményét ismertesse. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy néhány szót szólhatok. Nagy érdeklődéssel hallgattam az árnyékeladó és el, árnyékeladók és előadó véleményét, és nagyon örülök, hogy ilyen átfogó módon viszik előre ezt. Osztjuk a közös célokat. Egyrészt látnunk kell, hogy az a célja az egész jogalkotásnak, hogy hatása legyen. Szeretnénk energiát megtakarítani, és ezen az alapon megtakarítani pénzt a fogyasztó számára. Ez tehát a fő prioritása ennek a jogszabálynak bájnak. Az a cél tehát, hogy információval lássuk el az ügyfelet, mely alapján dönteni tudnak. Tehát határozni tudjanak maguk azon információ alapján, amely rendelkezésre áll a rendszerből. Fogyasztók a legfőbb szereplői a piacnak, ami meglátásunk szerint ezért oly fontos az, hogy minimalizáljuk a, a zavart a, a fogyasztó fejében, úgymond, és ezért hogy fontos az, amit Skiliotis úr mondott, és Sterling képviselő, hogy az újracímkézés, az újraskálázás úgy történjen, hogy viszonylag gyorsan lezajlon ez, ne húzzuk hosszúra azt az időszakot, ami, ami során többféle rendszer van a piacon érvényben, és zavart kelt. Az utó, utólagos kiigazítások a kompromisszum alapján szerintem könnyen megadhatóak lesznek majd. Az adatbázis tekintetében világosá kell tennem, hogy az adatbázis javas, úgy javasoltuk, hogy, hogy a jobb jogszabályalkotás megközelítés érvényesüljön. Megnéztük, hogy mik az adminisztratív terhek és költségek, a megfigyelési folyamatban a tagállamok állam, ezen a területen is, meg más területeken is, melyek némelyike már szerepelt, és az új technológiák használt is szeretnénk kiaknázni egyrészt az adminisztratív terhek csökkentése érdekében a tagállamok vállán, a megfelelési verifikáció során, más és sokkal átláthatóbbá szeretnénk tenni a rendszert, és információt hozzáférhetőbbé a fogyasztók számára a termékeket illetően. Nagyon örülünk annak, hogy Federli képviselő ajánlatai javaslatra építkezünk, hogy a vállalatok egy standard oldalt működtetnének, amely könnyen elérhető, ez egy pragmatikus megoldás. Mindenképp vizsgáljuk meg gyakorlati megvalósíthatóságát, vagy egy egységes port of call ablak kinyitását az internet virtuális világában a fogyasztók számára. A szövegben van elemzés erről, mennyi van ennek az éves költsége, és e, észszerűnek tekinthető. Ami pedig a dokumentum nyelvét illeti, szerintem a technológia hozzáférése az automatikus fordítási rendszerek révén függetlenül, hogy milyen nyelvet választ a fogyasztó, lehet megoldásokat találni. Ez a dosszié nagyon jól készített, köszönöm. Szerintem nagyon pragmatikus, észszerű, gyakorlati kompromisszumos megoldások vannak előttünk, melyek révén olyan szöveg jöhet létre, mely vállalható, tovább vihető, és igen hamar sikerre vihető. Ezt az európai ügyfelek nagyon várják, ezt várják az intézményektől végső soron. Köszönöm szépen, igazgatóasszony. Jelentéstevünk. Tamburano kollega. Zárszóval kíván élni. E Köszönetet mondok valamennyi kollégának, a bizottságnak. Ezekért a megjegyzésekért csak néhány pontot emelnék ki röviden, amelyek nagyon fontosak a piacfelügyeleti hatóságokat illetően a rendelkezésükre álló erőforrások nem egyformák, minden tagállamban vannak, ahol több erőforrásra rendelkeznek ezek az intézmények, máshol szűkölködnek a forrásokban. A legjobb út a piac felügyelet javítására az csere a hatóságok között, hiszen jelenleg a hatóságok nem tudják, hogy hogyan járnak el a más országban működőek, tehát ez bizonyosan ez az információcsere a hatékonyság globális szintjét javítja majd a 28 tagállamban, ami az adatbázist illeti a szakbizottságunk területe hatáskör az ipar és az energia. Az európai ipar fellendítéséhez bizonyos fokú versenyképesség szükséges nem maradhatunk le más gazdasági szereplők mögött, mint például, az, mint például Ausztrália, USA vagy Kína, amely már rendelkezik termékadatbázissal azt hiszem, hogy nemzetközi szinten mindenképpen nekünk is szükségünk van erre. Az adatbázis jelenthet megoldást kontinensünk speciális problémájára, a többnyelvűségre, megvan a technológia ezen probléma kezelésére, és a papíralapú dokumentumokról a digitális dokumentumokra való áttérés, azt hiszem a helyes út, hogy mindez megtörténjék. A papíralapú dokumentumokról a digitális dokumentumokra való áttérés segíthet az ipar költségterheinek csökkentésében is, és az újra beosztás folyamata egy nagyobb költség tehere járhat, nagyobb erőfeszítéssel, illetve az erőforrások nagyobb felhasználásával is, de későbbiekben majd ez kompenzálódik, és az egész folyamat zökkenőmentesebb lesz. Bonanfe kolléga megjegyzésére reagálva elmondom, hogy a digitalizáció biztosan egyik útja annak, hogy áttérjünk a körforgásos gazdaságra, az információ dematerializációja az út, útja ennek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a jelentést, a sok munkát. A módosítókkal és a kompromisszumokkal kapcsolatosan arról tájékoztatnám, hogy az itt beli szavazás tervek szerint május 24-én lesz, természetesen idén, kb. 6 hét múlva tehát. Később pedig majd valamikor megerősítjük a plenáris szavazás időpontját is. Így a 11. pontot lezártuk. Hangsúlyoznám, hogy egy kicsit gyorsabban haladunk, mint ahogyan a programunkban szerepel. Bizonyos kollégáinknak eh, nehézségük támadt eh, a hazaúttal Brüsszelből, úgyhogy eh, délelőtt már elkezdett utazniuk, már a 10 órás szavazásnál is láthatták, hogy, hogy történetünk során csak 67-en szavaztak 67-nél kevesebben szavaztak, régen 70 fölött volt ez a szám. Ezért haladunk egy kicsit gyorsabban, lehet, hogy ez másoknak is előnyére szolgál. Vannak, akik 5-kor vagy fél hatkor távozniuk kell, és másfél-két órával hamarabb ki kell menni a reptérre is mostanában ezért nagyon fontos, hogy gyorsan haladjunk. A New Deal az energia fogyasztók számára 12-es pont. Ezzel kapcsolatosan elmondanám, hogy a, a saját kezdeményezésű jelentés a kö, bizottsági közleményen alapul ebben a témában. Emlékeztetnék mindenkit, hogy a jelentés tervezetet február 22-én mutatták be, és azt is elmondanám, hogy hogy 448 módosító született. Jelentéstevőnk Tereza Griken asszony Körtön Darling asszony is itt van, ami engem nagyon megnyugtat. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen. Több kollégát is helyettesítek ma délután, pontosan az utazási helyzet miatt. Teréza sajnos nem tudott eljönni az ülésre, ezért elnézést kér. És most felolvasom az ő nyilatkozatát. Ez a jelentés különösen fontos a mi frakciónk számára, az SND számára, illetve az európai fogyasztók számára is. A célja hogy rámutasson az állampolgárokat kell az energiaügyi átállás középpontjába helyezni. Összességében úgy gondolkodunk, hogy az Energia Unióban az ügyfelek érdekét kell elsősorban részt figyelembe venni, ezért az átmenetnek decentralizáltabb és demokratikusabb rendszert kell eredményezzen. Hosszú út még előttünk, hogy teljesen kompetitív és fogyasztóbarát legyen a kiskereskedelmi, a lakossági energiapiac. Ugyanakkor a szerződések összehasonlíthatóságát is meg kell könnyíteni a fogyasztók számára, beleértve azokat is, akik kevésbé vannak, kevésbé férnek hozzá az internethez, vagy kevésbé járatosak ezen a területen és közvetlen információra van szükség a versenytársak áraival kapcsolatosan. Tiltani kell a mértentelen kereskedelmi gyakorlatokat és a tisztességtelen gyakorlatokat. Egyre több panaszt hallunk az személyes értékesítés és agresszív marketing technikák tekintetében. Segíteni kell a fogyasztókat, hogy felvállalják ezt a változást, magukénak érezzék, és a az akadályokat is csökkentsük saját energiatermeléssel és energiahatékonysággal, biztosítva azt, hogy az intelligens technológiák kifejlesztése nem azt jelenti, hogy a legkiszolgáltatottabb ügyfeleket magukra hagyjuk. Az energiaszegénység ellen is küzdeni kell, Tervezze számára ez nagyon fontos a szociálpolitikák mellett. Az energia hatékonysági információk, intézkedések nagyon lényegesek a kiszolgáltatottak számára a bizottságot felszólítjuk, hogy készítsen cselekvési tervet az energiaszegénységgel kapcsolatosan. Célozzák meg az energiahatékonysági kötelezettségekre vonatkozó rendszereket. 448 módosítót nyújtottak be jelentéssel kapcsolatosan, ahogy elnök úron is elmondta. Most ezeken dolgozunk az elnyék jelentéstevőkkel, hogy próbáljunk kompromisszumos megoldásokat találni. Köszöni Teréza a jó együttműködést az árnyék jelentéstevőknek. Figyelembe véve fogja venni a ma elhangzott észrevételeket a frakció, is nagy kíváncsisággal várja, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni. Remélem, hogy ez jó és erős jelentés lesz, amivel reagálunk a bizottság javaslatára. Köszönöm. Kollég. Köszönöm, kollega. a jelentéstevő nyilatkozatát. Most a néppárt nevében, árnyék előadóként Sean Kelly kapja meg a szót. Köszönöm szépen. És köszönet Curtin Darling magyarázatát kolléganője nevében. És Tracy Griffin munkáját is szeretném megköszönni. Együttműködési szándékát, meg azt, hogy jó kompromisszumok mentén haladtunk. Több kompromisszum kezd kialakulni, és ezek megjelennek a jelentésben. Ez rendkívül fontos számunkra, hogy így legyen. És aztán minden adó egyetért abban, hogy a fő célja ennek a munkának az, hogy alacsony áron tudjanak az aktívok, aktíva részvenni a fogyasztók a piac működésében, és bár egy frakció között vannak nézetkülönbségek, azt hiszem jelen pillanatban nagyon sok jó gondolat és érdekes vita folyt le. És jó kompromisszum alakul ki majd, amely mindenki számára előfogadható. A legfontosabb számomra itt az, hogy egy új díj jön létre, egy jól működő piac, jól működő energiarendszerek között, versenyképes piacok, átlátható árképzés, jobban informált fogyasztók révén az energia mindenki számára jobban megfizethető lesz majd. Nincs kétség a felől, hogy ez változtatni kell energiarendszerünkön, egy az európai fogyasztók szeretnének kicsi és mikro energiatermelő rendszerekbe befektetni, hogy csökkentse költségeiket és hozzáférhetőbbé tegyék az energiát számunkra, ez pozitív fejlemény, mert lehetővé teszi a kibocsátás csökkentést, nö, nö, növelni a megújuló energiaforrásokat és elérni a eredményességi célokat. Ez három kulcsfontosságú cél. A megújuló energiaforrások termelése növekszik, fontos, hogy egy vállalható, mindenki által felvállalt együttműködési modell jön létre, amely pozitív hatással van az át, a közösségre és a, a erőművek elfogadhatóságára, például a szélerőművek tekintetében, amelyek nehéz időszakon mennek át hazámban, különösen most. Kulcsfontosságú volt számunkra hangsúlyozni azt is, mennyire fontos a hálózat stabilitása. Olyan rendszerekkel átlépni, ahol egyre több szép elosztott energiagenerálás folyik. Ez nem azt jelenti persze, hogy a kicsi energiatermelő rendszereket erjesztenánk, de azt látni kell, az innovatív megoldások, mint a smart technológiák kell, hogy hozzáműködjenek mindehez. Kulcsfontosságú eleme lesz ez a Langen jelentésnek is. A fogyasztók bevonása rendkívül fontos. Úgy hiszem, a fogyasztók lehet, remélem lehetővé tegyük, hogy válasszanak, a, hogy a legjobb ajánlatot kiválasszák az átláthatóság és összevethetőség rendkívül fontos, mert ezáltal a fogyasztó aktívan tud szerepelni, és nem passzívan a piacon, kiválasztva a legjobb ajánlatot. Az átláthatósága és összevethetősége a pártáraknak nyomást gyakorol a vállalatokra azért, hogy innovatív megoldásokat találnak, és a fogyasztók érdekét szolgálja, win-win helyzetet terem. Ezért kell törekedni erre tagállami szinten is, hogy az fogyasztóknak az egyes adókról illetékekről és egyéb pótlagos tételekről a számlán tájékozódást adjanak, hogy össze tudják vetni. És meg az árakat és erre megfelelő számítástechnikai eszközök is működjenek, ez energia szabályozók és osztályok részéről lehetővé téve a fogyasztóknak, hogy a lehető legalkalmasabb, számuk legalkalmasabb ö, megoldást válasszák. Nincs több időm, mindjárt befejezem. Ma korlátlan korábban se adottam el senkit. Az remélem most nem lesznek 10 perces beszédek. Kérem, az ezt ne tegyék. Nem, köszönöm a türelmét, nem, nem élek vissza vele. Üdvözlöm azt a felhívás, az Energia Unióra vonatkozó munkát. Folytassuk, hogy a kis kereskedelmi árak a nagy árakat jobban kövessék. Ez fontos, ha aktív fogyasztó belépjen a piacra, és így tudja csökkenteni a költségeit. Nagyon fontos az új technológia bekapcsolása, a fogyasztók bevonása, az új technológiák támogatása üdvözlendő mindebben. Végül azt hiszem van egy lehetőség az Európai Unióban, hogy egy jó versenyképességű, jó működő energiapiaci jön amely csökkenti a költségeket, a számlaköltségeket, és végül is a gazdasági növekedés irányába hat, Európa szerte, és növelje a vásárlóját a fogyasztóknak, és ez a vállalatok javát szolgál, hiszen a gazdaság növekedést tesz lehetővé munkahelyteremtést, ez irányba húznak ezek a jelentésben levők, ezért köszönet az árnyékelődőknek, meg a jelentéstevőnek, az együttműködésnek, remélem mielőbb a következő hetekben lezárjuk ezt a munkát, nagyon fontos lesz az emberek számára, a legfontosabbak a fogyasztók, állampolgárok számára. Köszönöm, hogy meghallgattak. Very much, eh, colleague. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Árnyék jelentésteve tevő az Ade részéről, Angelika Minár asszony, illetve Philip de Baker kolléga mindenre felkészült már. Tudom, hogy nehéz elhinni, de ő most Angelika Melinár. Igen, Angelika nevében beszélek aki először szeretne köszönetet mondani az előadónak és az enyék előadóknak a jó együttműködésért. Úgy gondolja, hogy a tárgyalási folyamat jól halad, egy kiegyensúlyozott jelentés lesz ennek remélhetőleg az eredménye. Szeretné hangsúlyozni, hogy a fogyasztókat az energiaátállás középpontjába kell helyezni. Angelika és frakciónk a módosítókban azt hangsúlyozza, hogy a fogyasztókat helyzetbe kell hozni átláthatósággal, több választási lehetőséggel, tájékoztatással, de ennél tovább szeretnénk menni. Mi lehetőséget szeretnénk adni a fogyasztóknak, hogy termelők, befektetők legyenek részvényesek akár pénzügyi részvételés eh, rendszerekkel, Reméljük, hogy ez hozzájárul nagy mértékben az energiaátálláshoz, ezt, ezt biztatni kell. Nagy energiarendszerek vannak ezek mögött, reméljük, hogy ezek továbbra is működni fognak. Decentralizáltabb és rugalmasabb energiapiacra van szükség, a helyi és regionális szereplőket támogatva, ezek a városok, közösségek, régiók, ők gyakran az innováció bölcsői, az intelligens városok, intelligens közösségek, illetve a polgármesterek szövetsége is nagyon fontos partner. Az intelligens technológiákban használatába is be kell vanni a fogyasztókat, csökkentve a költségeket, például jobban integrált kereslet szervezési rendszerekkel. Európai szinten is nagyon lényeges ez, az azt is jelenti, hogy hozzáférést kell kapni adatokhoz, valós idejű adatokhoz, információkhoz, az IKT, az intelligens mérők, mobil applikációk nagyon lényegesek, és mindezt hatékonyan, költséghatékonyan kell tenni. Eddig még csak hat tagállamban kötelezték el magukat az intelligens mérők berendezések bevezetése mellett. Ennek nagyon nagyok az előnyei, a költségekkel összevetve is, és így az intelligens eszközök is használhatók lesznek interoperabilitás mellett. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Köszönöm ezeket a megjegyzéseket. Jábor kolléga a zöldek nevében. Köszönöm, elnök úr. Maragál úr, aki árnyék előadó is kimentette magát a közlekedési bajok miatt, nem tudott eljönni. Ma délután én tolmácsolom a szavait. Megköszöni ő is Griffin asszonynak a nagyszerű együttműködést. Reméljük, hogy a konstruktív megbeszédés eredményei egy közösen elfogadható dokumentumban öltenek testet végül. A bizottság azt állítja, hogy az állampolgárok az Energiunió homlokterében kell legyenek, és a New Deal, energiafogyasztói New Deal is ezért jött létre. Jelenleg az energiarendszerek a centralizáltból a decentralizált szakaszba lépnek át a nagy nehéz, nehezen a vállalatoktól a kis vállalatokig, a nukleáris atomenergiától a megújuló energiaforrásokig az ár nyomásának beköthetően. Ám a decentralizáció és demokratizálás folyamata az energiarendszerekben fenyegeti a jellegi fő energia vállalatok érdekeit, és ezért akadályozzák azt az engedélyezés járásban, a fogyasztása, a saját termelés engedélyezésében, az energia visszacsatolása a hálózatban nehezen engedélyezhető, a tarifa inkább a kapacitásra és nem a fogyasztásra épül. Mindez az energiahatékonyság ellen hat. Itt kell nekünk belépni, biztosítva azt, az Energiaunió homlokterében valóban az állampolgár és az ne egy üres szócséplés legyen. Ezért a zöldek azt követelik, hogy az állampolgárok és a háztartások érdekei minden jövőbeli energetikai jogalkotásban megjelenjenek, és figyelembe vehessük ezek hatásai. Aztán a megbízható és átlátható információval támogatás, a, a reklámozás és egyéb tévedés tekintetében aktiviz, aktivá kell tegyék az energiapiacon az állampolgárokat, informált döntéseket lehetővé téve számokra harmadsorban, új állampolgári és közösségi energia ö, fejezetre van szükség. Olyan jogalkatási keletre, amelyek valóban hatalmat adnak a fogyasztó kezébe, aktív befektetői és stakeholder jogokat adva nekik a piacon, megengedve, hogy a saját fogyasztásukat és áramtermelésüket is intézzék, tudjanak tárolni elektromos áramot, ha kell, méltányos áron, és leépítve az administratív és piaci korlátokat. Ezek kulcsfontosságuk ahhoz, hogy megbízhatóbb piac jön létre a megújuló megforrások saját termelése, saját fogyasztása elősegítésére, hiszen ha az energia energetikát sikertörténetté akarjuk alakítani, addig akkor az állampolgárok hatalomba, helyzetbe hozása lesz a megoldás. Köszönöm, kollega. Kalasz asszony, aki az inkó. Nem. Először is. Árnyék eladó a GUE részéről jön, Benito Zuluaga. És aztán Kalasz asszony jön majd, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak azért a munkáért, amelyet elvégzett ebben az első szakaszban. Két dologra rámutatott, amelyek nagyon fontosak. Először is az, hogy elsősorban a fogyasztókra, a lakossági fogyasztókra gondoljunk ebben a jelentésben, hiszen nekik van eh, a leginkább szükségük a fellépésünkre a visszaélésekkel szemben, illetve hogy az energiarendszer demokratizálni kell, hogy a fogyasztók és a termelők jelen lehessenek a piacon azonos feltételekkel. Innen egy kicsit visszalépett a jelentés a jobb oldal követelései miatt de nagyon fontos, hogy tovább kell lépnünk ennél. Amikor energetikai átállásról beszélünk, akkor nem csak arról beszélünk, hogy kevesebb legyen a füst és több a napenergia termelés, hanem egy szociális kontrollról is beszélünk, és egy részvételen alapuló rendszerre való átállásról. Sokat beszélünk ebben a bizottságban és máshol is az energiaszegénységről, de hogyha nem vesszük figyelembe a körforgásos gazdaság tételeit, nem megyünk sokra. A privát befektetések és új eh, finanszírozási eszközök, amelyekről néhány módosító beszél, megnyitják a magántőke előtt eh, a lehetőséget, de így nem tudjuk elérni a környezetvédelmi célkitűzéseinket. Az elemi befektetést szeretnénk ösztönözni. Ehhez az kell, hogy ezeket a befektetéseket ne számítsák bele az államok költségvetési hiányába. Az utóbbi időkben az Európai Bizottság azt javasolta, hogy ezt akarja, ezt a formulát akarja használni a költségek tekintetében, akkor miért nem lehet azt eh, javasolni a befektetőknek, hogy ők is modellt váltsanak, és más, inkább megosztáson alapuló modellben gondolkodjanak. Köszönöm. Thank you much, colleague. Madame Callas is preparing. Köszönöm, kolléga. Kallas asszony készít ugyanebben a, vélem, ugyanebben a témában véleményt az IMCO bizottságban. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen. Igen, én voltam az előadója az IMCO-ban ugyanennek a témának. Ezt a véleményt két ellenszavazattal tartózkodás nélkül elfogadták. Nagyon rövid egyébként. Griffin asszony remélem, hogy figyelembe veszi a kompromisszumokat. Néhány észrevétel. A jelentésében Griffin asszony közvetlen kapcsolatot teremt a között, hogy helyzetbe hozzuk a fogyasztókat, illetve hogy ők professzionális fogyasztók lesznek, de nem feltétlenül akarja ezt mindenki. Nem mindenki akar ilyen mértékben bevonódni, úgymond, az energia termelés titkaiba. Mindig eltérő lesz annak a szintje, hogy mennyire tájékozottak ezen a területen. Azután hogy mennyire, mennyivel több hatalmat adunk a fogyasztóknak, többet kell őket tájékoztatni. Ezt lehet informatikai eszközökkel is megtenni, illetve az energiaszámlák megfelelő kialakításával. Nem igaz, hogy ezt az információt csak évente egyszer kapják meg, tudom, hogy több tagállamban ez így van. Észtországban havonta kapjuk az áramszámlánkat, de ez nagyon is jó, hogy gyakran van, hogy mindenki értse, hogy hogyan alakul a fogyasztás, és hogy értse, hogy mit tartalmaz a számla. Nagyon fontos a költségek méltányos megosztása a termelők és a fogyasztók között. A fogyasztók számára egyfajta kiegyensúlyozó szerepre is szükség van, tehát nem csak a jogokat, hanem a kötelezettségeket is figyelembe kell venni. 36. kompromisszum a 20. bekezdése kapcsolatosan egy kérdést tettem fel a személyes adatok fogalmával kapcsolatosan. Ez a címet, a nevet tartalmazza, vagy pedig azt a címet, ahol felhasználja az illető az energiát. Az adatok felhasználásának összhangban kell lennie az adatvédelmi keretekkel, de amikor az adattörlés adatáról beszélünk, tudnunk kell, hogy mi a kontextus. A disztribúciós eh, hálózat eh, igazgatóknak eh, szükségük van, hálózatkezelőknek szükségük van bizonyos információkra. A feledés joga az interneten nem feltétlenül ugyanaz, mint azok az adatok, amelyekre szükség van az energiahálózat működtetéséhez. Köszönöm. Um, Köszönöm, asszonyom. Az Európai Bizottság nevében. Anna Korucsi osztályvezető asszony. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt szabadottsági tagok! A fogyasztók helyzetbehozása és a piaci alapú megoldások a lényege ennek az új a New Deal-nek, és a munkánk is ezt szormaz az energia piaci dizájn újraírásában. Választást, bizalmat, jutalmat és egyszerűséget, valamint védelmet kínálunk a fogyasztók számára. Az energia rendszer ugyanakkor rugalmasságot is, hatékonyságot is, és jövő képességet is kell hordozom, hiszen hosszú távon gondolkozunk 2030-ig. Válaszolni ezekre a kívásokra ambiciózus választ adva. A mai eszmecsere is bemutatta, hogy ezt az ambíciót osztják önök is. Örülök annak, hogy találtunk, megtaláltuk a konvergencia pontjait. A fogyasztói és a dinamikus árképzése megáll, megbízható árösszehasonlító eszkezek, a helyi akciók, a kereseti válasz és az energiaszegénység csökkentése azok a releváns építő kockák, amelyek létrehozzák az új piacot, és amelyek a kommunikáció és jövőbeli cselekvések alapját is adják. Hiszek abban, hogy fontos, hogy koncentráljunk a jövőben is a fogyasztókat érdeklő kérdésekre, hatékony cselekvést biztosítva, mely az energiapolitika homlokterébe a fogyasztókat helyezik. Ezért az új fogyasztói díl arra koncentrál, hogy helyzetbe hozzuk a fogyasztót, a fogyasztóvédelmi eszközök rendelkezésének és az elosztási hálózat rugalmasságot hozzon, engedjen meg, amely olyan nagyon fontos az átálláshoz, az új megújuló energiaforrások növelésére. A jelentés és a, a fő módosítók is melyeket ma bemutattak, helyes módon rámutatnak azokra a hibákra is, amelyek jelenleg még fennállnak a területen, és amelyek miatt nem elég versenyképes a rendszer, és még nem átállítható. Ezért kell támogatni ezeket a cselekvéseket. Nagyon örültem a legtöbb kommentárnak, meg a mai vitának általában, és nagyon várom a további kompromisszumos módosítókat, meg a végső jelentést, amely nagyon bátorító már ebben a formájban is számunkra. Okay. Jó, köszönöm szépen, asszonyom. Hozzászólásokat. Ezek mind-mind elkerülnek majd a jelentéstevő asszonyhoz. az ITRE-ben április 21-én lesz a szavazás. Plenárison pedig egy hónappal később. Leg, valószínűleg. 13-as napi rendi pont következik. Európai a elektromos áram és földgáz árakról, óra 2008-as irányelv megújítása, közösségi eljárás, az árak átláthatóság javítására az ipari és háztartási fogyasztók tekintetében. Barbara Kappel az előadó, és Carol Annemans. Ők mondják el nézeteiket, parancsoljanak. Köszönöm szépen, elnök úr, megtiszteltetési kapelasszony helyett itt, lesz, itt lehetek, kimentette magát. Felolvasom eh, az őtőle kapott nyilatkozatot. Először is köszönöm a bizottságnak és a tanácsnak a konstruktív együttműködést, amit az eddigiekben tanúsítottak, és ezt a kiegyensúlyozott eh, jogszabályokatási rendületet, eh, tervezetet nagyon fontos az összehasonlíthatóság és az adatok pontossága. Ezek a döntéshozatalnak a sarokkövei. A földgáz és áram árak tekintetében az adatgyűjtést a fogyasztók körében önkéntesen gyűjtötték ezeket az adatokat. Ennek a rendeletnek az a szándéka, hogy ezt az önkéntes adatgyűjtés kötelező adagyűjtéssel váltsa fel. Több tagállam ezt még nem hagyta jóvá, mert nem akarják a, az adatok felmérését, ennek a színvonalát rontani. Jó minőséget szeretnének az árakra vonatkozó adatok tekintetében fenntartani, ezért nagyon fontos, hogy ez ne legyen a hatóságok számára további teher, és ezért az illetékes hatóságok gyűjtik az adatokat, a jelentés a célokat tisztázza, illetve a jelentéstevő hatóságok számára egyszerűsíti a helyzetet, elkerülendő a félreértéseket. A legrosszabb esetben ez azt eredményezheti, hogy nem összehasonlíthatóak az adatsorok. Vannak itt a komponensek is, például eh, az eh, jövedéki adókkal kapcsolatosan. Aztán fontos eh, az a díjak definíciója, a jelentéstevő változásokat javasol a lebontásban is, hogy az árstruktúrát pontosan lehessen tükröztetni. Ezt a két dolgot nagyon nehéz megoldani, hiszen a definíciós struktúra minden tagállamban más és más. Ugyanaz az árkomponens eh, lehet díj vagy egyéb összetevő tagállamtól függően. Vannak olyan megfogalmazások, amelyeket nem feltétlenül alkalmaz ilyen módon minden tagállam. Azután még fontos kérdések a következők a bizottsági javaslat nem határozza meg az ár lebontása vonatkozó feladatokat. Ezt a Nemzeti Szabályozó Hatóságnak, a kormánynak kell javasolnia, és az információt a végrehajtása vonatkozólag is így kell szolgáltatni biztosítandó az adatok összehasonlíthatóságát a különböző országokban. Az nem háztartási ügyfelek esetében kötelező az adatszolgáltatás. A jelenlegi statisztikák a szolgáltatói adatbázisokból származnak. Nagyon fontos a kényes információk bizalmasságának védelme, a szemlezési árakat nem szabad nyilvánosságra hozni, csak ha bizonyos számú ügyfél tartozik egy bizonyos fogyasztói csoportba. A 223-as 2009-es rendelet szól erről, a megbízódhatóság, objektivitás, részrelás hiánya, és költséghatékonyság, szakmai titoktartás fontos szempontok. Az árnyék előadók ülésén meg kell vizsgálni, hogy változások rontanák el 223-as rendelet hatékonyságát. A transmisszió disztribúciós költségek globális arányát csak a globális szintek alapján lehet meghatározni. A hálózati díjakat csak globálisan lehet meghatározni. A, a háztartás és nem háztartási fogyasztókra nézve is. A kettőnek a szétválasztása nem lehetséges, amikor nincsen szétválasztva még az áram és a gázpiac sem. Ezeket a hálózatokat átviteli és egyéb diákra le kell majd bontani a későbbiekben. A konklúzió. Köszönöm szépen az értékes hozzájárulásokat. Figyelembe fogjuk venni az észrevételeket, módosítókat, és az első árnyék jelentéstevői ülés előtt eh, Kapel asszony el fogja készíteni a kompromisszumos tervezeteket. Köszönöm szépen! A PP árnyék jelentéstevője nincs itt, de talán Benszten kolléga el tudja mondani a frakció véleményét. Köszönöm szépen, elnök úr. Koordinátorunk nevében, Krisztianis Karinsz nevében a köze- következőről nyilatkozik az EPP, hogy jó döntéseket tudjunk hozni. Comparable and up-to-date Megbízható friss adatokra van szükség. Az Energiauniót építjük, a, ilyenkor a statisztika egyre fontosabb szerepet kap, hogy jobban tudjuk értékelni, hogy a belső energiapiac jól működik-e vagy sem. A rendelet célja, hogy közös keretet alakítsunk ki a fejlesztésre, termelésre, illetve statisztikák összehasonlíthatóságára, gyűjtésére, földgáz és áram, árak esetében az háztatási és közületi fogyasztók esetében. A harmonizált információk a földgáz és ár árakkal kapcsolatosan, amelyeket a végső fogyasztó visel, azért szükséges, hogy az Energiaunió politika működjön. Jelenleg az adatok és az árak az ipari fogyasztók esetében az irányelv alapján kerülnek gyűjtésre, de az háztartási adatokat önkéntesen gyűjtik. A bizottság javaslata véleményem szerint javítaná a jelenlegi működési módokat. A célja, hogy harmonizálja a kereteket azzal, hogy jogi kereteket állapít meg az adatgyűjtésre, az háztartási és nem háztartási végső fogyasztók számára. Két dolgot szeretnék felnetni. Először is fontosnak tartom, hogy a jelenlegi módszertant megtartsuk, amit most a bizottság használ, vagyis hogy az adatok összehasonlíthatóak legyenek. Másodszor az adatgyűjtést maguk a válaszadók végzik el, ezért nem kell rájuk túlzott adminisztratív terheket hárítani. Olyan információkat kérünk, amelyeket a piaci szereplők amelyek a piaci szereplőknél megvannak, tehát ez nem szükségtelen bürokrácia. Nem lehet elképzelni, hogy a cég nem tudja, hogy milyen áron értékesít a fogyasztó felé, vagy a fogyasztó nem tudja, hogy milyen áron vásárol. Köszönöm szépen a figyelmet. Remélem, hogy jól tudunk majd az előadó és az elnyék előadókkal közösen dolgozni. Köszönöm, köszönöm kolléga. Az ECR árnyék jelentéstevője Annin Van Bosszút következik. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák, mondhatom, hogy elégedettek vagyunk ezzel az első tervezettel, melyet a jelentéstevő bemutatott. Még a bizottság javaslatát is javítja az anyag néhány ponton. Utalnék itt különösen az intézményközi megállapodásra, a jobb jogalkotásról valamint az adminisztratív terhek csökkentéséről. Ami pedig a delegált és végrehajtási jogi aktusokat illeti, még egyeztetni kell a jelentéstevővel. Általánosságban meg vagyok győződve arról, a tényről, hogy fontos a jobb adatok, rendelkezésre bocsátása hatás, határokon átnyúló jobb politika kialakításához. Ehhez jobb adatokra van szükség, hiszen itt az energiaárának felét vámok, adók, stb. teszik ki. Ez a új jogszabály lehetővé teszi majd számunkra, hogy a tendenciákat hatékonyabban felismerhessük, és ezeket jobban tudjuk kezelni. Emlékeztetnék arra is, hogy továbbra is tagállami hatáskör az adók, illetékek megállapítása ezen a területen nem nyithatunk tehát kaput egy adóügyi harmonizáció előtt ezzel az intézkedéssel. A következő hetekben együttműködünk a jelentéstevővel, hogy kiegyensúlyozott eredmény alakuljon ki. Köszönöm szépen. Jávor úr, a zöldek nevében. Köszönöm, elnök úr. Most árnyék jelentéstevőként szólok. Először is köszönöm Kapel asszonynak, a tervezetet és az együttműködést. Összességében nagyon pozitív ez a megközelítés a tervezethez, a jogszabályi tervezethez néhány fontos kiegészítéssel. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egyértelmű üzenetet közvetítsünk, egy jelzést a bizottsághoz, hogy a gáz és áramárak átláthatóságán javítani kell. A jelenlegi szöveg véleményem szerint nem elégséges, túlságosan protektív, vagyis védi a kereskedelmi titkosságot, így talán a szereplők nem fogják megosztani az adatokat a fogyasztókkal és a közvéleménnyel. Összességében egyetértek azzal, hogy az árkomponenseket a, át kell alakítani, ahogyan az előadó javasolja, átfogóbbnak kell lenniük, például olyan költségeket is figyelembe kell venniük, mint a nukleáris hulladékok elhelyezésének a költsége, stb. A nukleáris aspektusokat el kell választani a szén és ipari restruktúrálisi költségektől. Most egy kosárba kerülnek, de úgy gondolom, hogy az atomenergiával kapcsolatos költségeketől különbözőek, ezekről másról kell jelentést tenni. Azzal is egyetértek, hogy a bizottságnak a módszertant validálnia kell a költség lebontás tekintetében, amire a tagállami javaslatot tesz, itt nagy az eltérések sora még mindig. Összehasonlítható és, meg lehet, és megfelelően részletes adatokra van szükség minden tagállamban. Emellett a jelentéstevő azt is kimondja, hogy az adat minőségi okok miatt csak a háztartási és nem háztartási, vagy lakossági, nem lakossági fogyasztók között lehet különbséget tenni. Én itt nem értek egyet a jelentéstevővel. Biztosítani kell, hogy adatok álljanak rendelkezésre különböző fogyasztótípusokra nézve, beleértve az energiaintenzív iparokat, KKV-k és más ipari fogyasztókat, hogy tisztán lássuk, hogy hol vannak a költségek és a különböző fogyasztókat hogyan érintik az árak és a költségek. Végül, de nem utolsó sorban, vannak rejtett költségelemek is az energiapiacon, például adómentességek, derogációk, más segélyek, amelyeket a tagállamok kapnak, és amelyekről a javaslat nem szól. Pedig fontosak lennének az átláthatóság szempontjából és az szénmentesítés szempontjából is és a valós költségeket tükröznék. Összességében azt mondhatom, hogy be fogok nyújtani módosítókat az előbb említett kérdésekhez kapcsolódóan. Remélem, hogy tudjuk folytatni a közös munkát az előadóval és az árnyékjelentéstevőkkel konstruktívan, mint korábban is. Köszönöm. Thank you much. Köszönöm szépen. az ALDE frakció nevében Philip de Bakker úr. Köszönöm. Azért felejtett ki, mert nem volt itt eh, Tariska úr névkártyája előttem. Köszönöm szépen. Én is Tariska úr nevében beszélek. Really of... Úgy gondolja, hogy ez nem ellentmondásos kérdés, mert sok tagállam ezt nem hagyja végre, és természetesen az a problémánk, hogy egyelőre nincsenek egyetemű kategóriák az adatgyűjtése, vannak tagállamok, akik gyűjtenek adatokat, mások nem. Ezért nem összehasonlíthatóak ezek az adatok. Ez frusztráló, mert a bizottság, a parlament és az intézmények eh, döntéseket kell, hogy alapozzanak ezekre az adatokra. Biztosítani kell, hogy tagállamokként eh, megfelelő minőségű adatokat gyűjtenek. Logikus minőségi ellenőrzésekre is szükség van a végfelhasználói adatokkal, lakossági adatokkal kapcsolatosan. Az adatgyűjtést az Eurostat is végezte az eddigiekben. Már most is zajlik ez e önkéntes alapon magával a jelentéssel kapcsolatosan. Telicska úr nagyra értékeli, hogy a jó jogszabályokatásra helyezzük a hangsúlyt, az előadó azt javasolta a következőt, hogy a bizalmasságot lehessen védeni, legalább három ügyfélről lehet csak árat tenni. Tudjuk, hogy mi a hatása egy ilyen javaslatnak az adatok egyértelműséget tekintetében. Köszönöm, köszönöm. On behalf of GUE, I would like to add... A GUE nevében Szekorafa Köszönöm, elnök úr. Jó magam is nyilatkozatot szeretnék tenni Szilikiotes képviselő nevében, aki jelenleg egy másik szakbizottság ülésén vesz részt. Fontos számunkra az átláthatóság az árakat illetően, és az energiára, illetve a gázra alkalmazott árakat illetően a fogyasztókkal szemben. Védenünk kell a fogyasztókat, a családokat a spekuláció ellenében, hogy a lehetőleg alacsonyabb árakat érjük el számukra. A módosítóink kal az a célunk, hogy ezek a valós helyzetet tükrözzék az egyes tagállamokban. Fontos, hogy a tagállamok korrigálják az általuk alkalmazott metódust, és az illetékes hatóságok elvégezzék a szükséges ellenőrzéseket. Köszönöm. Most pedig szeretném kérni a kommentárokat. Masszoróti úrtól, az Eurostat munkatársától, illetve a DJ Estat munkatársától. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt parlamenti képviselők! Az energia a bizottság tíz csúcs prioritásának egyike Juncker elnök úr vezelet alatt. Az Energiaunió csomag a bizottság részéről három kezdeményezést tartalmaz, ezek egyike. Stratégiai keret, a reziliens energiapolitika előretekintő klímapolitikával című összevethető magas szintű európai statisztikákat tartalmaz a földgáz és elektronos árakról. Nagyon fontos ez az átláthatóság értékelése szempontjából a piacon. A részletes adatok megadják a szükséges információt a tényalapú politika készítésre és a belső energiapiac és reziliens energiúni érdekében. Az Európai Bizottság, az Eurostat információt gyűjt az energiaárakról már öt évtizede. 1990-ben egy tanács rendelet lépett életbe, mely meghatározta a módszertant az adatgyűjtés, földgáz és ele, eh, áram, árak tekintetében az ipari fogyasztókra vonatkozóan. A statisztikai áradatok jelentése a háztartások vonatkozóan viszont önkéntes alapon szerveződik. Az elmúlt évek során a bizottság riasztó üzeneteket kapott EU tagállamok némelyitétől, miszerint az adatgyűjtés energiárakról a háztartásokra vonatkozóan kockázattárgya, mert nincs jogszabály. Magától értetődik, hogy az adatgyűjtést önkéntes alapon az elsődleges szempont, és garantálni kell a földgáz és elektromos ár adatgyűjtést. A tervezett komoly egyéves tárgyalás tárgya volt, a tagállamokat is bevonva, hogy az adat szükségletek igényét is kielégítsük meg a technikai összevethetőség és a működésképesség feltételei is megvalósuljanak. Egy olyan módszert jött létre ennek következően, amely egységes, és hangsúlyozom, egységes adatjelentést tesz lehetővé európai szinten. A legfontosabb a jelent tekintetben az, hogy az összes elv és jogi garancia jelen van, amely hivatalos statisztikai gyűjtést irányítja EU szinten. A 223 per 2009-es rendelet a parlament és tanács részéről teremti meg a referencia keretet az európai statisztikai gyűjtés számára. Ez a rendelet meghatározza azt is, hogy a statisztikákat úgy kell gyűjteni, hogy az átláthatóság és az ár, a költséghaték hatékonyság érvényesüljön minimális adminisztrációs teherrel a magánszereplőkön, miközben az adatok bizalmas voltát is megőrzi. Szeretnék megköszönni a parlamenti képviselők munkáját, amit eddig elvégeztek, különösen a jelentéstevő Barbara Kappel, és az árnyékiradók munkáját is köszönjük, meg a tanácsadókét is. Bármely kérdésre válaszolunk, amely felmerülhet-e javaslattal kapcsolatban, köszönöm. Köszönöm szépen, Sorté úr. A módos jobbanyításának határideje április 13-a 12 óra délben. Az itrében a szavazás május 24-én lesz. A plenárisan pedig egy hónappal ezt követően. Következő napi rendi pontunk jelentés, megülő energiaforrás előrehaladás jelentés, 14-es napi rendi pont. A jelentéstevő Lopet Permeho asszony, hadd emlékeztesse mindannyiukat arra, hogy az EU megenergiaforrásokra vonatkozó jelentés nagyon aktuális, hiszen a bizottság most fogja várhatóan kiadni a vonatkozó irányelv revízióra vonatkozó javaslatát. Először tehát. Eszmecsere az ikrében volt már március 17-én. Az MBI szakbizottság is részt vesz a munkában, az 53-as szabálynak megfelelően kizárólagos kompetenciákkal bírva a fenntarthatóságú kritériumok tekintetében a bióüzemanyagokra vonatkozóan exkluzív, mint mondottam, ez a kompetencia. Ám a többi része a jelentésnek az 54 plusz alapján áll persze. mehova asszony. Hadd kérjem, vegye magához a szót. Muchas gracias, presidente, y también por el recordatorio. Köszönöm szépen, hogy összefoglalta a témát. Üdvözlök mindenkit, üdvözlöm képviselő kollégáimat, akik megjelentek, nem túl sokan, de tudjuk, hogy milyen körülmények miatt. Ha az előző bemutatott szövegből meg tudták figyelni, hogy mik a legfontosabb témák, és konszenzus alakul ki a frakciók között. Ma szeretnék beszélni olyan témákról, amelyekben tovább szeretnénk még lépni a, a jelentésben, és módosításokon szeretnénk dolgozni. Először is a helyi energiatermelés definíció nagyon fontos, és a hatékony városi megoldásokon is dolgozunk, hogy egyéni szintre tudjunk hozni olyan jelentés, jelenségeket, mint a saját termelés, saját fogyasztás. Különösen olyan kormányokkal szemben érdekes ez, mint Spanyolország kormánya. A kisfogyasztó számára nagyon fontosak az energiaelosztási rendszerek, de azt gondoljuk, hogy sokkal kivitelezhetőbb és könnyebb holisztikus politikát véghez vinni, hogyha ez a politika leteszi a voksot a megújuló energiaforrások mellett. A 2020-30-as időszakra nézve az jelentés leszögezi, hogy a kötelezettségvállalásoktól nem lehet visszalépni, amelyeket már elfogadott a parlament. Szeretnénk egy olyan jövőképet, amikor a megújuló termelést támogatják a hatóságok, és eljuhatunk odáig 2050-ig, hogy 100% lehet ezeknek a mértéke. Nagyon fontos, hogy köztes célokat is meghatározzunk, de ambiciózusabbakat. A 40%-os cél nemzeti szinten teljesen kivitelezhető, hozzá kell, hogy járuljon egy európai célhoz, amely sokkal magasabb szintű. Az olyan országok, amelyek nem felelnek meg a feltételeknek, ezeknek az esetében visszamenőleges hatállyal is meg kell követelni olyan rendszerek bevezetését, amelyek már bizonyították életképességüket. Nagyon fontos, hogy a tehetetlenséget, a hibákat javítani tudjuk, hogy ne csak a nagyvállalatok és az állami szabályzók kezében legyen a piac. Alapvető modellváltásra van szükség, amely rendszer demokratikus és fenntartható társadalmilag és ökológiailag is. Nagyon fontos meghatározni a szociális szereplők részvételével az átmenetet erre az új modellre, amely szociálisan fenntartható, termelésileg pedig hatékony. Nagyon szeretném, hogyha részt vennének a fogyasztók is a tervek kidolgozásában, nagyon érdekesnek tartom, hogy milyen kompromisszumokat tudunk kialakítani a következő időszakban. Köszönöm szépen. Shadow. Köszönöm szépen. Az EPP nevében Benz Benson árnyék jelentéstevő. Thank you, Chair. Let me... Köszönöm szépen. Röviden szeretném megköszönni az előadónak a jelentéstervezetet. Egyetemen kiderül belőle, hogy egy alapvető dologban egyetértünk, hogy szeretnénk, ha Európa vezető szerepet kapna megújuló energiaforrások területén, ez fontos számunkra. Egyértelművé szeretném tenni, hogy az EPP támogatja a megújuló energiaforrásokat, ez hatékony módja a, az energia függőség csökkentésének, a foszilis üzemanyagoktól való függőségnek, és az alacsony szénkibocsátású gazdaság létrehozásának. A fenntarthatóság tehát nagyon lényeges, illetve a növekedés, az export, az innováció és a kutatás az EU-ban. Az előadóval ezekben a pontokban egyetértünk. Emellett attól félek. Néhány kulcsfontosságú pont kimaradt a jelentéstevő jelentéséből. A jelentéstevő kritizálja a 2020-as célok felé haladást, ezt én meg dicsérem. A 20%-os célt 27 vagy 28 tagállam eléri majd a célokat, sőt 19 túl is megy a célokon. A jelentős többő szeretne néven nevezni olyan tagállamokat, amelyek extra erőfeszítést tesznek, és kárhoztatja ezeket. Én éppen dicsérem ezt. Úgy tűnik a jelentéstevő arra használná fel a jelentést, hogy csak nemzeti ügyekkel foglalkozzon. Holott jelenleg sok utalás van kulcs csak spanyol érdekekről, holott a jelentés célja az, hogy európai szinten intézkedjen. Szeretném a jelentéstevő figyelmét felhívni néhány kulcsfontosságú aspektusára a e jelentésnek és fő céljára. Erről a legutóbbi ítre ülésen is eszmét cseréltünk. Ám ezen aspektusok, kulcsfontosságú aspektusok nem találták meg az útjukat a e jelentéstervezetbe hadd emlékeztesek néhány kulcsfontosságú EPP prioritásra tehát. Ezek egyébként olyan témák, amelyekben módosítókat is beterjesztünk. A néppárt számára rendkívül fontos a jelentés világosan kimondja, hogy a nemzeti kompetenciák az energiamixre vonatkozóan garanciát kell kapjanak. Kulcsfontosságú prioritás a megújulók fejleményében az, hogy jobb piaci felvétel legyen a megülő források e- e- energiáinak. Jelentéstevő az energia ár szempontjából határozza meg ennek fontosságát, a fogyasztó szempontjából is, meg az európai versenyképesség szempontjából is. Ezért figyelmet kell szentelnünk a megújuló energiaforrások versenyképességének és hatékonyságának az európai piacon, miközben hosszú távú befektetési perspektívákat is teremtünk. Őszintén bízok abban, hogy a közlekedési, hűtési, fűtési aspektusokban is meg tudunk egyezni, mert jelenleg ezeket nem jól kezeli, nem jól taglal a jelentés. Például nincs utalás arra a most folyó munkáról, amely a fűtési-hűtési stratégiát illeti, és a jelenleg folyó széndiokszid mentesítési munkát sem emeli ki. Jó lenne, hogyha a jelentés ezeket is figyelembe venné, és ementén törekednénk kompromisszumokra. Várom a további vitákat ez irányban a jelentéstevővel és árnyékelődő kollégáimmal. Köszönöm szépen. Köszönöm, kollega. Molnár úr, szocialista. Elnök úr, Először is meg szeretném köszönni jelentéstevő asszonynak a rendkívül színvonalas munkáját. Azt gondolom, hogy az a jelentéstervezet, amit most elkezdünk tárgyalni, az egy igazi jó kiindulási alap eh, ahhoz, hogy egy kiegyensúlyozott jelentést fogadjunk el majd a végén. Azt gondolom, hogy az a megközelítés, amit a jelentéstevő alkalmaz, hogy a megújuló energiák nem pusztán környezetvédelmi ügyről szólnak, nem pusztán egy zöld ügyről van szó, hanem minőségi munkahelyek, minőségi munkahelyek millióiról, gazdasági növekedésről, technológiai fejlődésről, és ami manapság nagyon-nagyon fontos, európai, az európai energiafüggetlenség megteremtéséről, azok mind-mind azt mutatják, hogy jó úton jár a raportőr asszony, amikor ezt az anyagot előkészíti. Egyetértünk a jelentéstervezettel abban, hogy az uniós tagállamok egy jelentős része jó úton halad abban, hogy eléri a 2020-ra kitűzött célokat. Szerintünk bele kell írni ebbe az anyagba azt, hogy melyik államok járnak elől, és melyek azok, sajnos az én hazám Magyarország is ebbe a körbe tartozik, amelyek nagyon jelentős lemaradást mutatnak a megújuló energiacélok teljesítése kapcsán. A jelentéshez számos módosító indítvány nyújtottunk be, és fogunk még benyújtani. Nem szeretném ezeket részletesen elmondani, csak összefoglalóan kettő dolgot hadd említsek meg, elnök úr. Az egyik az az, és ebben láthatóan véleménykülönbség van mi közöttünk és az Európai Néppárt képviselői között, hogy mi azt gondoljuk, hogy a 2020 utáni időszakban is fenn kell tartani a megújuló energiákat tekintetében a kötelező nemzeti célszámokat. Mi egyetértünk az Európai Bizottság eredeti jelentésével, amiben ugye azt írja a bizottság, hogy azért tudtunk az elmúlt pár évben nagyon jó előrehaladást elérni ezen a területen, mert voltak kötelező nemzeti célszámok. Hogy nem csak uniós szinten mondtuk meg, hogy mit szeretnénk elérni, hanem ezt mind a 28 tagállamra lebontva is elmondtuk. Mi azt gondoljuk, hogy ha ezt tovább akarjuk folytatni, hogyha 2020 után is el akarjuk érni azt, amit szeretnénk, csak zárójelbe jegyzem meg, a 27%-os új uniós célszám igazán nem tűnik elég ambiciózusnak, de hogyha ezt el akarjuk érni, akkor nemzeti szintű kötelező célszámokra van szükség. És a másik röviden, amit meg szeretnék jegyezni, és erre is nyújtottunk be módosító javaslatokat. Muszáj a jelentésben világossá tennünk, hogy el kell görgetni minden adminisztratív technikai akadályt az Európai Unióban és a tagállamokban is a megújuló energiák elterjesztése elől. Az, hogy tagállamként sorában adminisztratív adók, díjak vannak bevezetve, különböző környezetvédelmi termékdíjak, akár környezetbarát termékekre is, ami egészen furcsa helyzet, az, hogy bonyolult bürokráciával kell találkozni mind a fejlesztőknek, mind a felhasználóknak, az mind azt eredményezi, hogy nehezebben fogjuk a jövőben elérni a céljainkat. És engedjék meg, hogy mondjak a végén egy rövid szimbolikus javaslatot is. Azt látjuk szerte a világon, hogy a politikusok, a politikai szereplők azok a saját világokban megpróbálnak példamutatóak lenni a megújuló energiák területén. Az Egyesült Államok elnökének rezidenciájára, a Fehér Házra már évekkel ezelőtt napelemeket szereltek fel. Most azt látjuk nemrégiben, hogy már Párizsban is az Eiffel tornyon szélkerekek találhatóak. Mi lenne, hogyha mi itt az Európai Unió központjában is megpróbálnánk példát mutatni abban, hogy az Európai Unió intézményei is próbáljanak meg a lehető legmagasabb szinten megújuló energiákból működni. Legyünk példamutatóak abban, hogy az EU-s intézmények 100%-ban megújuló energiából fűtenek, vagy akár hűtenek, vagy szolgáltatják a villamos energiát. Ez szimbolikus dolog, de láthatóan ilyen szimbólumokra ebbe az ügyben szükség van. Köszönöm szépen, elnök úr, bízom benne, hogy a végén jó kompromisszumokat fogunk majd találni. Köszönöm szépen, kedves kolléga, köszönöm a megjegyzéseit. Andren Bozizos asszony, az ECR árnyékjelentés tevője. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma, elnök úr, majdnem jól mondta ki a nevemet, gratulálok. Már megvárakoztattam, úgyhogy óriási udvariatlanság lett volna, ha még a nevét is rosszul mondok. Kedves kollégák, a jelentése vonatkozó reakciónk kijelöli azokat a sarokpontokat, amelyek irányában tovább kell majd fejleszteni a vitát és ennek alakítását. Majdnem minden tagállam tartja a 2020-as célokat, elégedettek vagyunk azzal a módszertannal, amelyel a megújuló energiaforrásokat taglalja jelentéstevő. Valóban meg kell tegyünk, és figyelembe kell vegyünk mindent, a termelés termelőtől a fogyasztóig, annak érdekében, hogy egy valóságosan jól működő energiapiac jön létre. A jelentéstevő pedig erről egy jó képet fest. Van néhány olyan pont, ahol javítani lehet. Az első ezek közül abban a tényben áll, hogy a jelentés az, Ener- Európai Bizottság 2014-es jelentésére hivatkozik, holott nem egészen frissek egyes adatok, amelyekről szól a jelentés. Itt lehet majd javítani. Egy másik pont az a tény, hogy a jelentéstevő a szociális partnereket jobban figyelembe, vehe, figyelembe veszi, ez ugyan fontos, ám vannak itt más érintettek, stakeholderek is. Úgyhogy ezeket nem nevezi néven a jelentés. Aztán még egy utolsó gondolat, fontos, hogy tudatosítsuk azt, hogy valóságos, egységes európai energiapiacon kell dolgozni, és a káros támogatásokat le kell építeni ennek érdekében. Az állami támogatások és az ár ö, ellenőrzés gyakorlatát jobban ki kéne emelni a jelentésben. A parlament ennek javítására lehetőséget kell biztosítson e dokumentum tárgyalásában, és várom ezek érdekében is együttműködést a jelentéstevül és az árnyékelődokkal. Next... Következő felszólaló Philip de Baker. Szerintem egyre jobban mondom ki a neveket. Igen, miután már ötször begyakorolt, egész jól működik. Az Álda nevében. Köszönöm szépen. Az utolsó megszemélyesítésem következik. De Brandi úr nevében beszélek a Dizegét bizottságból. Tudjuk, hogy a klímaváltozás és a harmadik országoktól való függés nagy fenyegetés energia, energia, Európa energiarendszerének. A megújuló energiatechnológiák részei lehetnek a megoldásnak. A jelentés tervezett jó pontja, hogy rámutat, hogy azok a tagállamok, amelyek nem jól teljesítenek a 2020-as célok tekintetében, Ezekkel kapcsolatosan nagyon aggódunk, hogy milyen eszközöket használnak Benelux államok, Franciaország, Egyesült Királyság, Spanyolország. Ezekben az országokban többre van szükség. Európának többet kell tennie, hogy vezető legyen a megújuló energiák területén. Tavaly Kína lett eh, a legnagyobb piaca a megújuló energiáknak. A Bloomberg jelentés is kimondta, hogy 18%-kal eh, eh, csökkent a befektetések száma. 2006 óta ez a legalacsonyabb szám. Tehát, hogyha vezetők kívánunk lenni a megújuló energiaversenyben, akkor egyértelmű bizottsági együtt, egy együttműködés és állásfoglalásra van szükség. Hebrandi úr szerint azt lehetne javítani a jelentésben, hogy az energia előrehaladási jelentés egyértelműen fogalmaz a 2020 utáni politikákkal kapcsolatosan. Lehet, hogy önkéntes nemzeti célok lesznek, rá kell mutatni az egyértelmű befektetői keretek kialakítására és szabályozói keretek kialakítására, és a költségcsökkentésre is rá kell mutatni, ahogy, hogy csökkentek a költségek az elmúlt években. További lépéseket lehetne tenni a költségcsökkentésre nézve, a megújuló energiaforrások ugyanis még mindig nagyon költségesek. Azt is kimondjuk, hogy idővel a megújuló energiaforrások szokásos ma, piaci alapon kell, hogy versenyezzenek a hagyományos energiaforrásokkal, ami a korporációs mechanizmust illeti, vagyis az együttműködés a tagállamok között, ez javítaná az a szabályoknak való megfelelést és csökkentené a végrehajtás költségeit. A biológiai üzemanyagok esetében is nagyon szigorúak a feltételek, de ettől még meg kell felelni a céloknak. Következtetés kellenek ezek az új technológiák, de piaci alapú megközelítésben kell őket alkalmazni. Köszönöm. Köszönöm, kedves kolléga. A zöldek nevében árnyékjelentéstevő Jávor Benedek következik. Thank you, Chair. Uh, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak is a jelentéstervezetet. Úgy gondolom, hogy nagyon jó alapja ez a további vitának, és ahhoz az elnök úr is elmondta, és meggyőződésem, hogy szem előtt kell tartani, hogy nem csak előrehaladási, végrehajtási jelentés ez, hanem alapja a megújuló energiaforrásokra vonatkozó irányelv tekintésének, felülvizsgálatának, ezért rá kell mutatni, hogy milyen irányban kell tovább lépni az irányelv felülvizsgálatában. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy Jean-Claude Juncker kijelentésével kell kezdenem. Ő arról beszélt, hogy szeretnénk, hogyha az EU lenne a legjelentősebb megújuló energiaforrás szereplő globálisan, de ahogyan az áldebeli kolléga elmondta, ez nem így van most. Az EU veszít előnyéből az energia megújuló energiaágazatban, ezért az erőfeszítéseinket fokozni kell, hogy újra elsők legyünk ezen a fronton. Ehhez integrált megközelítése van szükség, integrálni kell a különböző rendeleteket, a tagállami intézkedéseket, illetve együttműködésre van szükség a hálózatra vonatkozó szabályozásban, tárolásban, kereslet, kezelésben, mérésben, stb. És fogyasztó központú megközelítésre van szükség, hogy a fogyasztók hozzájárulhassanak a megújuló energiaforrás erőfeszítésekhez, akár a saját termelése, saját fogyasztással, mind a fűtés, mind pedig az áramtermelés esetén. Egyetértek az SND árnyék előadójával Molnár úrral, hogy kötelező nemzeti célokra van szükség. Minden, amit elértünk, eddig az energiahatékonyságban, megújuló energiaforrások terén Európában a meglévő kötelező nemzeti célok eredménye. Ezt el fogjuk veszíteni 2020 után, ezért nagyon aggasztónak tartom ennek, ezeket a fejleményeket. Megfelelő pénzügyi forrásokra van szükség EU és tagállami szinten, és az EU szintjén vannak meglévő pénzügyi rendszerek, Horizont 2020, strukturális kohéziós alapok, EFSZ és a többi. Ezeknek is ösztönözniük kell a megújuló energiaforrások használatást, tagállami szinten pedig testre szabott pénzügyi mechanizmusokra, támogatásokra van szükség, az helyben elérhető technológia függvényében, a piac mérete függvényében, stb és segítséget kell nyújtani a helyi szereplőknek is célzott intézkedésekkel az alacsony jövedelmű fogyasztók számára is, hiszen az energiaszegénységet is meg lehet akadályozni a megújuló energiaforrásokkal. Egyszerűsíteni kell az engedélyezési rendszereket is, a megújuló energia technológiák tekintetében Molnár úr is említette ezt, de a szabályozásokat, adókat meg kell szüntetni, amelyek útjába állnak a megújuló energiaforrások fejlesztésének. Kötelező energia és klímaterveket kell előírni, az átláthatóság, következetesség és összehasonlíthatóság biztosítása érdekében. És az is nagyon fontos az előrejelezhetőség, előreláthatóság a befektetők szempontjából a nemzeti és európai szabályozási szinten. Az infrastruktúra projekteket vizsgálni kell európai nemzeti szinten, hogy el tudjuk kerülni, hogy olyan technológiák alakuljanak ki, amelyek a karboncsökkentésre nem egyeztethetők össze. Talán ez a legnagyobb veszély az EU energiapolitikájában szem előtt kell tartani az ágazatok közötti aspektusokat, és ezt is meg kell erősíteni. A hűtés-fűtés ágazat, mint említették, nagyon fontos eleme a megújuló energiaforrások fejlesztésének. Új és meglévő épületek esetében a hűtés-fűtést megfelelő technológiával kell értékelni és kialakítani. És ami még nagyon fontos, a közlekedési ágazat, nem csak a váltás a megújuló energiaforrások felé, de a modális váltás is a tömegközlekedésre, a magánközlekedéssel szemben. Be fogok nyújtani módosítókat ennek megfelelően. Remélem, hogy tudjuk majd folytatni ezt a nagyon jó együttműködést az előadóval. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Korlátlan beszédet, mint látják. Parancsoljon, asszonyom. Spiráki asszony. Uh, Köszönöm, hogy beszéljek görögül. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, és elmondanám, hogy ez a javaslat számos hiányossággal küzd. Egyetértek a néppárti jelentéstevővel, mely, aki szerint itt ugyan egyetérthetünk egyes orientációkkal, de nem azért vagyunk itt, hogy újjal mutogassunk egyes tagállamokra. Emlékeztetni szeretnénk arra, hogy a tagállami hatásköröket meg kell őrizni. El kell érni, hogy a fogyasztók a lehető legkedvezőbb energiamixhez jussanak hozzá a lehető legoptimálisabb árakon. Tehát bármiféle hivatkozás az ellenőrzésre, a szubvenciókra, ez teljes mértékben kívül áll ezen kezdeményezés szellemiségén. szóval eset itt ezen kívül egy gyorsításról, de milyen módon? Nem beszélünk itt a, az energiaügyi beruházásokról, a bioüzemanyagok kérdésköréről, és a többi. A vitából hiányzik az FC-re való utalás, hogy kiegészítő jeleget lehessen elérni a finanszírozások területén, akár a strukturális alapokhoz nyúlva is. Ezek az első javaslataim elnyékjelentéstevőként a Regi Szakbizottságban mindenképpen módosítókat fogok benyújtani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném kérni az Európai Bizottság képviselő Maria Donnelly asszony, a DG Energy igazgatóját, hogy vegye magához a szót. Köszönöm szépen, köszönet a jelentéstevőnek és a többi hozzászólónak, akik ma illették a témát. Helyesen mutattak rá arra, hogy ez a jelentés mindenki számára fontos, de különösen számunkra, mert hogy most fejlesztjük ki, most dolgozunk a megülő irányelv, megülő irányelvesek a revízióját, amelyet ez év végéig szeretnék elfogadni. És az is nyilvánvaló, hogy a jelentés tartalma inspirál majd bennünket abban a munkában. Fontos és nagyban segít bennünket abban, hogy a parlamenttől támogatást kapjunk. Bátorító lépések ezek számunkra is, és az, hogy egy stabil szabályozási rezsim rendszer jön létre, e, megfelelő kereslet folyosóval, költségcsökkentési elemekkel, melyek révén jobb eredményt tudunk hozni az európai fogyasztó számára, és ez nagyon fontos, hogy a szöveg revíziója ezt a célt hozza. Üdvözlöm azt is, hogy a parlament szélesebb körben gondolkozik a fűtés-hűtés témájáról. Rendkívül fontos az, hogy a megjelölő energiaforrások kitöltsék itt ebbeli szerepüket, és a közlekedés egy elég nehéz terület volt, eleddig fontos, hogy ebben is haladjunk a jövőben. Ami konkrétan meghatározott javaslatokat illeti, üdvözlöm azokat a meglátásokat, amelyek a fogyasztókról szólnak, a megülő források körében meg kell nyissuk az utat az energiapiacra a fogyasztók számára, ezt üdvözöljük, támogatjuk, mi is bátorítjuk. Aztán a bürokrácia csökkentése is nagyon fontos, ezt lehet javítani is szerintünk szeretnék együttműködni a, a jelentéstevővel. Ha az adataink kicsit elavultak, mint tudjuk, tudják, két éves adatokat kapunk a Eurostattól, de vannak 2015-ös adataink is, melyeket nyilvánosra teszünk, tehát nem Eurostat, hanem frissebb adatok. Összességében nem akarok hosszú beszédet tartani, üdvözlöm az elhangzottakat, jó irányba megy a jelentés, várom további inspiráló hatását, a mi általunk kirandó szövegre vonatkozóan is. Ha bármiben tudunk segíteni, információk, számadatok tekintetében kérem, tudassák felül, kérdezzenek minket. Köszönöm. Köszönöm, asszonyom. A módosítók benyújtásának határideje 2016, április 13-a dél. A módosítókat 20-án beszéljük meg Május 24-én lesz az ITRE-ben a szavazás, a plenárisan pedig a június második plenáris szekció ülése. Nagyon szépen köszönöm mindannyiuknak, hogy jelen voltak. Nagyon türelmesek. Majdnem olyan türelmesek, mint én magam. Nagyon fontos az, hogy végig meg sikerült kezelnünk a napirendünk minden pontját április 20-án és április 21-én lesz a következő szakbizottságú ülésünk reggel. Ó, bocsánat. Jelentéstevő asszony. Az előző jelentéstevők itt se voltak, úgyhogy megszoktam, hogy nincs zárszó. Szinte megtörte a rendet ma este. Elnézést kérek. Megbocsátok. Madame Rapporteur, the floor is yours. Megbocsátok, elnök úr, érthető teljes módon ez a helyzet. Nagyon röviden. Szeretném megköszönni az elmondott véleményeket. Nagyon nagy figyelemmel hallgattam a javaslatokat és ami elhangzott, valamiben szeretnék egyetérteni, illetve a bizottság alapban, hogy át kell tekinteni az adatokat. Az is nagyon fontos, hogy a parlamentet is bevonják abba az ösztöndő programba, amely ebbe az irányba próbálja továbbvinni a folyamatot, a fogyasztók szerepe, a kötelező célok, ezekről szó esett. Nagyon fontos eh, a megújuló energiaforrások eh, fejlesztése a szegénységgel szemben is. A bizonytalanságokat el kell kerülni, és emlékeztetni szeretnék, hogy a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos munka, a zöld ipar előmozdítását is lehetővé teszi, és munkahelyeket teremt, ahogyan már kollégák elmondták az árnyékjelentéstevők. Sok munka van még előttünk, és eh, jó munkát szeretnénk végezni, lesznek kompromisszumok, együttműködésben szeretnénk eh, dolgozni. Köszönöm szépen a figyelmet. Uh, thank you very much, madam. Köszönöm szépen, előadó asszony. Köszönöm mindenkinek eh, a sok munkát, nagyon fontos a bizottságunk és az Európai Unió egésze számára ez a jelentés. Április 20-án, 21-én lesz délelőtt és délután a következő ülésünk mindkét napon. Köszönöm szépen, viszontlátásra!